A bizottság nevében pedig Mimica biztos kap szót, parancsoljon. Tavaly ilyenkor az utolsó EU-s tagállam is aláírta a fogyatékkal élőkről szóló ENSZ megállapodást, és ezzel az Európai Unió és valamennyi tagállama hivatalosan is elkötelezett a következők megvalósításában. Nem csak arról van szó, hogy a, az embereknek kell alkalmazkodni a környezethez a jövőben, hanem a környezetnek is alkalmazkodni kell a fogyatékkal élőkhöz. Erről szól a szöveg alapvetően. Három kemény tárgyalással eltöltött év után végre megállapodás született a tanácssal, erről a nagyon fontos joganyagról. Gratulálok az előadónak, Lokegár eh, úrnak és társ előadóinak, köztük Kósa úrnak is, hogy jó szöveget alkottak meg, ezáltal Európa egy megközelíthetőbb hely lesz belső értelemben is, mindenki számára. Az európai hozzáférhetőségi joganyag egy pillér lesz. 2015-ben már lefektettünk egy másik pillért, amely EU szinten koordinálja az ENSZ megállapodások végrehajtását a, az akadálymentesítés területén, és a belső piaci szabályokkal is összhangba hozza azt. A, akadálymentesítésről szóló szöveg révén most ez is egyfajta piacá épül ki, mi nagy piaca leszünk az ilyen fejlesztéseknek, ez a gazdaságot is ösztönzi, serkenti, és persze hát elsődlegesen a szolgáltatásokat, termékeket többek számára hozzáférhetővé teszik több 80 milliónyi ember szorul rá arra, hogy a környezetet is hozzáigazítsák a szükségleteihez Európában. Ez most felgyorsulhat. Az akadálymentesítési csomag szolgáltatásokról, termékekről is szól, banki szolgáltatásokról, számítógépekről, elektronikus kommunikációról, és a 112-es szám könnyebb használhatóságáról, az audiovizuális médiáról, a kereskedelemről, elektronikus kereskedelemről és a közlekedés számos aspektusáról. Ezek nagyon fontos termékek és szolgáltatások, a mindennapok legfontosabb szolgáltatásai, és ha ö, könnyebb lesz őket a jövőben használni, az nagyon sok ember mindennapjait deríti majd fel. Az EU a szociális jogok között fontosnak tartja a fogyatékkal élők jobb bevonását a társadalomba, és a jövő által is majd aláírt, elfogadható trendeket szeretnénk követni, a senkit nem hagyunk hátra elve alapján. Az akadálymentesítésről szóló ott persze más EU eszközökkel összhangban együtt kell szemlélni, például a közbeszerzésekről szóló irányelvvel, az elektronikus kommunikációs szabályokkal, ahol ugye a hozzáférhetőség alapkövetelmény. Az akadálymentesítési csomag azonban ezek végrehajtását is majd könnyebbé teszi. Végül pedig elmondanám, hogy ez az új szöveg túlmutat a saját hatáján, mert inspirálhat más ágazatokat is arra, hogy önként hozzáigazítsák rendszereiket ezekhez az elvekhez. Európában sikerült az országok közötti határokat lebontani. Bontsuk le most azokat a korlátokat is, amelyek az egyes emberek és környezetük között ö, emelkedtek eddig. Számítok valamennyiük támogatására, hogy ezt a joganyagot tető alá hozhatjuk, több millió európai polgár élete lesz általa jobb. Köszönöm szépen, Mimica biztos. Most pedig a Kulturális Bizottságnak a nevében Ward Asszonyi a szó egy, szó egy percben. Több mint 100 millió fogyatékkal élő van az Európai Unióban, és ezeknek a száma a lakosság idősödésével nőni fog. Ezek az emberek nem tudnak ugyanolyan könnyen hozzáférni alapvető termékekhez, szolgáltatásokhoz, mint a többség. A legalapvetőbbekről beszélünk. Ami másnak, mint a levegő, olyan, mint például a pénzfelvétel egy ATM-ből, vagy színházba, moziba menni, egyetemen részt venni, metróval menni, jegyet venni. Ez a a vélők számára néha áthidalhatatlan nehézséggel oldható, csak meg vagy nem oldható meg. Tehát a mindennapos tapasztalatból levont tanulságok alapján kell a társadalmi élet minden területén könnyíteni. Ne döntsetek rólunk, nélkülünk, mondják az érintettek, és ez jogos. Ebben a szövegben most benne van az ő elképzelésük, víziójuk is. Köszönjük szépen, Julie. Most a Nőjogi Bizottság nevében Esztelas Feragut asszonynak adok egy percben szót. Non c'è E Nincs itt. Akkor a következő felszólalót szólítom. A petíciós bizottság tagját, Kuneva asszonyt. Egy perce van, asszonyom. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Hat év telt el azóta, hogy az Európai Bizottság bejelentette, hogy dolgozik ezen a szövegen. Most pedig ott tartunk, hogy szavazhatunk erősebb, megerősített szövegről tudunk szapazni majd. Soha ennyire nagy előrelépés nem történt. De tudni kell azt, hogy nagyon sok mindent tettünk már azért, hogy a különböző javaslatokat be építsük. Több száz módosító született, de hát a konzervatív erejei a parlamentnek elvetették a módosítókat egy sorát. Éppen ebből adódóan oda jutottunk, hogy nem valósulhat meg a kiszélesített hozzáférhetőség, akadálymentesítés. Sőt, hát bizonyos értelemben rosszabb is az eredmény, mint gondoltuk volna, mint szerettük volna. Hat év kell ugye arra, hogy az irányelvet végrehajtsák. Hát ez egy igazi arcban arcba vágás, képen vágása a fogyatékosságokkal élő személyek esetében. Éppen ezért tovább kell folytatnunk a fellépésünket, meg kell mindent tennünk, hogy érvényesüljenek a jogok, és el kell érnünk, hogy minden akadály megszűnjön. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig a frakciók nevében, először a néppárt nevében Schwab képviselő kap szót két percben. Tessék, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák. Örülök, hogy sikerült ezt a szöveget tető alá hozni. 80 millió embert érint többé-kevésbé a szöveg, és ők is joggal várják el, hogy az európai infrastruktúrákat, szolgáltatásokat határokon átnyúló módon használhassák. Övék is Európa, és ez csak úgy érhető el, hogyha egységes infrastruktúrális normákat teremtünk, alkalmazunk. Ez óriási lépés egy hosszú úton, és ráadásul a szociális szempontok mellett ez gazdaságélénkítő hatással is bír, beruházásokat fog ösztönözni. Ebben sok mikrovállalkozás részt vehetne, nem szabad őket kizárni a pályázók köréből, és sikerült azt is elérnünk, hogy az épített környezet építésekor az eddiginél sokkal több szempontot kell majd figyelembe venni, és a parlament véleményét is meg kell hallgatni. Köszönöm. Szenelova kollega, tessék, Olga a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, a hozzáférhetőség a különböző szolgáltatásokhoz és termékek, ez a legtöbb társadalom számára egyértelmű, de ugyanakkor a fogyatékossággal élő személyek esetében felül múlhatatlan akadályokról van szó. És figyelembe azt, hogy hány millió fogyatékossággal élő személy él az Unióban, egy ilyen jogszabályalkotási mozanat úgy gondolom, hogy nagyon pozitív reményeket táplál tíz év kellett ahhoz, hogy ez a javaslat tulajdonképpen megszülhessen, négy évet telettek a tárgyalások. Úgy gondolom, hogy még mindig, még mindig ezzel együtt félúton vagyunk. Részleges sikerek születtek, és kollégáknak köszönetet is mondanak többek között a digitális területen. Úgy gondolom, hogy egy szolgáltatás van, amely lehetővé teszi a hozzáférést a kommunikáció területén, a zolámítógépekszel való hozzáférés területén, és az egyéb ilyen szolgáltatások területén, de a teljes fogyatékosságokkal élő személyeknek a teljes körű hozzáférhetőséget kell biztosítani a bankokban, a boltokban, üzletekben és a e tekintetben úgy gondolom, hogy az akadály mentesítési törekvések és szabályok itten még nem tesznek eleget az összes elvárásnak. Éppen ezért bírálatokat kell megfogalmaznunk a parlament nevében, mint hogy a valóságot még nem veszik kellően figyelembe, vé, kellően a jogszabálytervezet. De ugyanakkor fel ki kell térnünk arra is, hogy a korábbi előírások és jogszabályokhoz képest előrelépések vannak többek között a költségek kezelése területén. Nos, azt kell elérnünk, hogy valamennyi állampolgár egyenlő mértékben férjen hozzá a különböző szolgáltatásokhoz, termékekhez. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az integráció megtörténhessen mindenki számára, a fogyatékossággal élők személyek számára, az idősek esetében is. E az ECR frakció nevében Zsitnyaska képviselő asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselőtársaim, nagyon örülök annak, hogy ez az irányelv, amelyet nagyon fontosnak tartok, valóban javít a fogyatékossággal élő személyek életminőségén, és annak külön örülök, hogy még ebben a ciklusban elfogadhatjuk ezt az irányelvet. A munka kezdetétől kezdve támogattam ezen irányáv elfogadását, és a több kollégával való együttműködésben próbáltam hozzájárulni, hogy javítsuk a szöveget. A tárgyalások során módosíthattuk az tervezetet, és sajnálom, hogy az eredmény nem volt annyira becsvágyó, mint ahogy mi szerettük volna, én szerettem volna, de a fogyatékossággal élő emberek is szerették volna. A mai nappal nem ér vége a munka. Úgy gondolom, hogy tovább kell haladni az akadálymentesítés útján, és ezzel itt főleg a tagállamoknak van feladatuk. Köszönöm Soltes képviselő zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Több mint 80 millió európai állampolgár várt már hosszú ideje erre a jogszabályra. Meg szeretném köszönni az előadónak a jó együttműködést. Ez az aktus nagyon fontos, hiszen a fogyatékossággal élő emberek és az idősek gépekhez, szolgáltatásokhoz jobban férnek hozzá, Ugyanakkor ez a dokumentum, ez az irányelv tervezet még egy sor elvárásnak nem felel meg, például az épített környezet, az épületek akadálymentesítése területén. De legalábbis az első lépést megtettük. Mi több, bizakodók lehetünk, és szavazatunkkal pedig eh, ékes bizonyítéket adhatjuk annak, hogy az Európai Parlament figyel az emberekre, érti az igényeiket. Köszönjük, meghallgattuk a frakciók felszólalóit, most pedig a független felszólalók jönnek. Először Kohúr másfél percben. Kedves kollégák! Amikor 25 évvel ezelőtt elkezdtem itt a parlamenti munkát, a fogyatékkal élők akkor még fogyatékosok semmilyen szerepet nem játszottak, láthatatlanak voltak a politika számára, és ez azért is volt így, mert nem volt olyan szociális pillér, amely őket is végül felkarolta. És 2020-ra állítólag az Európai Unióban 120 millió ember él majd valamilyen fogyatékossággal. A mai jelentés tehát mindannyiunkról szól, nem csak a súlyos fogyatékkal élőkről szól, hanem valamennyiünkről, akik majd öregek leszünk, és nem lesz könnyű fölmászni a megállóhoz, lemászni a vasúti megállóba, mert korlátozott mozgásképességűek leszünk hamarosan. És ezért ez mindenkit érintő kérdés, nagyon nagy szükség van ezekre az infrastruktúrális beruházásokra, az, azokra a terminálokra, busz és pályaudvarokon, amelyek jól megközelíthetőek. És az a real-time utazási információk hozzáférhetősége mindenféle platformon is fontos, hogy a mozgásukban korlátozottak is ugyanolyan szabadon utazhassanak, mint bárki más. Ez a szöveg egy jó irányba tett lépés, feltétlenül támogatom. És persze feladatokat ró ránk, ez csak egy szöveg, ezt most meg kell valósítani, és nem csak mint a Disability Intergroup tagja mondom ezt, hogy eztán kezdődik a munka, hanem a frakcióm tagjaként is. Köszönjük. Danti úr, egy percben, tessék Nikola. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőik, társaim. A, ö, az akadálymentesítési csomag fontos eredményeket eh, biztosított a funkcionális korlátozott, eh, korlá, funkcionális korlátozottsággal élő, vagy a fogyatékossággal élő emberek számára. Fontos, hogy a akadálymentességi szabályokat hasz, harmonizálják Európában. Akár az online vásárlás, akár a bankkártya használata, akár az ATM automata használata, mind-mind akadálymentessé teendőek, és mindenki számára ezeken szolgáltatásokat elérhetővé kell tenni. Persze, több minden kell tenni, még nem lehetünk elégedettek, és az épített környezet akadálymentesítése területén még fontos feladatok állnak előttünk. A parlament a triálógusban is képviselni fogja majd az álláspontját. Európa erő, elő iránymutató ezen a területen, és nem feledkezünk meg a rászoruló emberekről. Köszönöm Danti képviselő Piti Kajnán asszony másfél percben. Tämä on merkittävä askel yli kymmenettä. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos lépés. Tíz éves húzavona után jutottunk el végre ide, hogy egy alapvető emberi jogot végre komolyan veszünk. És ráadásul ez most csak az első lépés. Olyan környezetet kell teremtenünk, és ez nem megy egy csapásra, amely élhetőbbé teszi a hétköznapokat a fogyatékkal élők számára. Az épületek átépítését, utak átépítését, digitális szolgáltatások kialakítását követeli majd Az információs technológia hatalmas lehetőség arra, hogy ö, sokan, akik eddig kizártak voltak szolgáltatásokból, most ö, bevonódjanak. És a következő szint a tagállamok szintje lesz most majd, meg a bizottságé, hogy ebből a szövegből levezessék azokat a konkrét feladatokat, amelyek rájuk hárulnak. Termékcsoportok tömegét kell kialakítani. Új épület tervezési metodikára van szükség. Ne építsünk a jövőben semmi olyat, ami kizár embercsoportokat a megközelítésből, akik látás vagy hallás vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnának ugyanúgy hozzáférni, mint más. Köszönöm a spontán felszólalók körében. Stevens asszony kap szót, egy percben tessék. Voorzitter, collega's. Er zijn in Europa zo'n 80 miljoen mensen met een... Kedves elnök úr, igen, tisztelt kollégák, 80 millió ember él fogyatékossággal. Köztük idősek is vannak, a, ezen jogszabályok fontos előrelépést jelentenek, ez jó minden állampolgárnak, minden Európai Uniós állampolgárnak. Ezért fontom, hogy a termékek és szolgáltatások akadálymentesítéséről szóló csomagot lezártuk. Ezek kis lépések, nem elegendőek, de legalábbis elégedettek lehetünk, hogy ezeket megtettük. A minden területhez való hozzáférés ben még le vagyunk maradva az USA-tól. Az American Disability Act, az amerikai eh, fogyatékossággal élőkről szóló törvény iránymutató a világban. Minden intézmény és minden szolgáltató számára kötelezettségeket határoz meg ez a törvény, amelyet ők esélyként és nem kényszerként élnek meg. Van mit tanulnunk az amerikaiaktól, itt még nem történt meg minden, amit meg kell tenni. Köszönöm szépen, Ethelics képviselő, egy percben. Absolutely we have... Egyértelmű, hogy javítani kell a hozzáférhetőséget a szolgáltatásokhoz, termékekhez, épületekhez. Ugyanakkor nem értem, hogy ö, fog ez működni így felülről lefele? Miért nem a gyártók, a kereskedők dolga ez? Azért, hogy a fogyasztókhoz közelebb kerüljenek. A biztos úr tévedett valamiben. Azt mondja, hogy ezek jövőbiztos megoldások. Nos, nem tudom, hogy mennyire biztosítható be a jövő. Sok olyan uralkodó mondta már, hogy jövőbiztos megoldásai vannak, akit aztán megbuttattak. Inkább rugalmas megoldásokra van szükség, hogy egy változó világban, változó piacon is képes legyen megállni. Tehát igen, több hozzáférhetőség, akadálymentesség, de teljesen másképpen. Marias kollega egy percben. Grazie, presidente. Pragmati, όπως υπόθηκε, υπάρχουν Köszönöm szépen, elnök úr valóban 80 millió személy él fogyatékossággal az Európai Unióban. 150 millió idős embert is figyelembe kell vennünk. Ö, nagyon szigorú intézkedéseket kell hoznunk ahhoz, hogy teljes mértékű legyen a hozzáférhetőség a szolgáltatások és a termékekhez. a gazdasági, politikai, szociális élethez való hozzáférés is biztosítani kell az Európai Unióban. Éppen ezért volt szükség konkrét intézkedésekre. Nagyon sok panasz ugyanakkor megjelenik az Európai Parlamentnek a petíciós bizottságában, és nagyon sok nem jelenik meg. Éppen ezért úgy gondolom, hogy semmiféle közösségi forrásokat nem lehess, ne lehessen igénybe venni, sem magán, sem közberuházásoknál, amennyiben nem biztosított a hozzáférhetőség. Bilbao, Bilbao Barandika képviselő, egy percben tessék. Gracias, presidente, comisario. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr nagyon forron szeretnék gratulálni Lokegard kollégáknak, mert ugye a tanács egy nagyon szűken értelmezett szöveggel állt elő, és ehhez képest a tárgyalásai révén sikerült szélesíteni a megoldásoknak a körét. Az új irányelv lehetővé teszi majd az Európai Unióban, hogy mindenütt az Unióban az ENSZ egyezménye érvényesülhessen a fogyatékosságok elleni harcban. Az alapszolgáltatás források hozzáférhetőekkel, hogy legyenek fizikailag is, meg digitálisan is. Gondolunk itt a pénzügyi szolgáltatásokra, a különböző számítógépes terminálokra, a telefonokra, a digitális egyéb technológiákra. A sürgőségi ellátásokat biztosítani kell a 112-es számnak a hívásával, és az új építményeknek a körét is ide kell sorolnunk, és reméljük, hogy a szabadidős foglalkoztatás tekintetében is ez az akadálymentesítés sikerül, és ezáltal eljük azt, hogy az Európai Unió líder legyen világviszonylatban az összes tekintetében. Ez volt az utolsó felszólaló, most megadom, tehát Mimica biztosnak a szót, hogy válaszoljon, parancsoljon. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt képviselők! Hosszú utat jártunk be, mire ezt az eredményt elértük. A tárgyalások a tanács és a parlament között, parlament között intenzívek és mélyrehatók voltak. Mindenkinek rugalmasságot kellett mutatnia, és a másik irányába kellett lépnie, hogy a megállapodás létrejöjjön. Tudom, hogy több területre akarták volna kiterjeszteni ezt az aktust, ezt a jogszabályt, vagy pedig becsvágyobbá akarták volna tenni. Mi több, a bizottság javaslata becsvágyóbb volt, tehát értem én az önök aggájait, elégedetlenségét. De hát a tökéletes, ahogy az angol szólásmondás mondja, a tökéletes néha a jó ellenfele ellensége. Folytatnunk kell a munkát, és folytatjuk is a munkát. A mindennapi termékek eh, és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, vagy az akadálymentesítés mindenki által megtapasztalható lesz. Mindenkinek hasznot kell húzni a digitális forradalomból, senkinről sem szabad megfeledkeznünk társadalmi változásaink során. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt ház! Olyan jók ezek a változások, annyira szükség van rájuk, hogy az emberek hamarosan azt fogják mondani, Miért nem rendelkeztünk mindezen joggal már korábban? Kérem tehát önöket, hogy támogassák az Európai Akadás Mentesítési Aktust. Köszönöm, biztos úr. Most pedig megadom az előadónak, Lökegárd úrnak a szót. Tessék, parancsoljon. for Nagyon köszönöm. Köszönetet mondok valamennyi kollégának, akik részt vettek ebben a vitában. Mindent feljegyeztem, éber fülekkel hallgatom szavaikat, köszönetet mondanék hozzászólásakért, és hát szeretném értékelni az eredményt. Akkor, amikor politikákról beszélünk, akkor ugye nagyon sok esetben azt mondhatjuk, hogy a pohár vagy félig tele, vagy félig üres. Mindkét megközelítés azt hiszem, hogy helyt álló, de ezúttal itt ez félig tele pohár. És elhangzott az is, hogy a jobbítási szándék megakadályoz abban, hogy jól lépjünk előre, de itt most egy kicsit más esetről van szó. Úgy gondolom, hogy valóban előre tudunk lépni, mint hogy egy olyan status quo alakult ki, amely nagyon fontos. Hát évek óta beszélünk erről a témáról, meg kell, hogy legyen mindenkinek a helyi társadalomban, így a fogyatékosakkal élő személyeké is, és ezen személyek teljes jogú állampolgárként kell, hogy élvezhessék, a jogaikat, akárcsak az összes többi állampolgár polgár. 80 millió szó emberről van szó, sőt, még ennél többről is, és nekik tudjuk biztosítani a hozzáférhetőséget a termékekhez, szolgáltatásokhoz. Hallottam azt, hogy még ennél ambiciózusabbak is egyesek. Itt folytatni fogjuk ezt a fellépést, a törekvéseinket. Én magam sem vagyok százszázalékosan elégedett a szöveggel, és éppen ezért tovább kell, hogy haladjunk az Európai Bizottsággal együttműködve. Köszönetet mondok, nagy köszönetet Remélem, hogy a szavazás eredményt hoz pozitívat holnap. Grazie. Köszönjük az előadónak, gratulálunk a munkájához. A vitát lezárom. Köszönöm Mimice biztosnak, hogy itt volt. Ma este. Szavazni pedig holnap fogunk. Most pedig a következő napi reportra térünk rám, a tanács és a bizottság nyilatkozatai harmadik országok fekete listájának sürgőssége a pénzmosás irányelvvel összhangban. Üdvözlöm Jurova biztos asszonyt itt körünkben. Köszönjük, hogy eljött, és a tanács nevében Csott miniszterasszonynak adom meg a szót. Tessék, parancsoljon, miniszterasszony. Csott. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Először is meg szeretném köszönni Tajani elnök úrnak levelét, amelyet a tanácshoz intézett. Szeretnék belőle idézni, és a kollégám keres éppen Tajani úr levelét. Elnézést sorry for this. Elnézést a közjátékért. Tisztelt elnök úr, képviselők, biztos úr és asszony, köszönöm, hogy meghívták a tanácsot. Leszeretném szögezni, hogy a tanács elkötelezett a pénzmosás elleni harc mellett, a terrorizmus finanszírozása elleni harcot nagyon komolyan gondoljuk. Az elnökség és a tanács nagy sürgősséget tulajdonít ennek a kérdésnek, és a parlamentel bizottsága közösen szeretne még hatékonyabban, még intenzívebben fellépni. A három intézmény már régóta együttműködik ezekben a témákban, a közös célok elérése érdekében, a pénzmasás elleni harc, a terror ellen. Megerősítettük a szabályainkat, a 2019-es évben módosítottuk a pénzmosásról szóló irányelvet jó ütemes együttműködésben. De további együttműködésre is szükség lesz. Mi is a gond jelenleg? A tanács nem értett egyet a bizottság delegált jogi aktusra javasolt szövegével. Nem azért nem értettünk egyet, mert nem tartanánk fontosnak a célt. Sőt, pont emiatt nem, mert úgy érezzük, hogy az eszköz akkor lehet a leghatékonyabb, hogyha megfelelő egyeztetés során vezetjük be azt a tagállamokkal folytatott egyeztetés során. Ahhoz, hogy egy erős, hatékony eszköz legyen a kezünkben, ehhez átlátható jogalkotásra van szükség, és minden egyes érintett országnak ösztönzőket kell megfogalmazni. A tanács tehát nyilván a pénzmosás ellenében akar fellépni, de olyan hatékony módszerekkel, amelyeket mi másképp képzelünk el, mint a bizottság. Közösek tehát a céljaink, ugyanazt akarjuk, jobb együttműködést az intézmények között ezen a területen. Több fronton harcolunk egyébként, mert általában véve a pénzmosás ellen is harcunk, és kifeje, harcolunk, és kifejezetten a terrorizmus finanszírozása ellen is, ami más problémákat vet föl. A pénzmosás elleni harc elsősorban ugye a pénzügyi felügyelettel kapcsolatba hozható téma. A tagállamok és az Európai Parlament mind fontosnak tartják azt, hogy szigorúak és betartottak legyenek a szabályok, ezért a tanács tavaly decemberben egy pénzmosás elleni stratégiát, egy cselekvési tervet dolgozott ki, és követjük annak megvalósulását. Várom most az önök véleményét, és a biztos véleményét is, és a magam részéről továbbra is a szoros együttműködés híve vagyok önökkel. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig, ugye, a harmadik ország a fekete listának sürgősségi, sürgősség a pénz, Moásás irányelvel összhangban a tanácsra bizottság nyilatkozataival foglalkozunk most. Szia, asszonynak a szó. Signomi. Bocsánatot kérek, mondja az elnök, most pedig az bizottságnak adom meg a szót, Juravasszonynak. Elnök úr, Tisztelt képviselők, köszönöm, hogy megszervezték ezt a mai eszmecserét. És külön köszönöm a tanácsnak, hogy ugyancsak sürgősnek tekinti a probléma megoldását. Minden terrorista cselekmény után fellángolnak a szónokok szövegeiben a szavak. Minden bankbotrány összeomlás után Beszédeket hallunk arról, hogy az tűrhetetlen, batrányos és így tovább, és hogy egészségesebbé kéne tenni a bankrendszert. Nos, mi ezen dolgozunk, ezt tesszük. Mégpedig oly módon, hogy kidolgoztunk egy szakemberek által jóváhagyott átlátható metodikát, és ezen összefüggésben nagyon sajnálatosnak tartja a bizottság, hogy a tanács elutasította azt a listát, amely alapján a bizottság el akarta kezdeni a jogalkotást. Amint tudják, az IMCO bizottság és én személy szerint is szívügyemnek tekintjük a terrorizmus elleni harcot, és az emberül a pénzmosás elleni harcot. És mindig megkapom ehhez az önök támogatását de az utóbbi évek során ugye azt láttuk, hogy súlyos terrorcselekmények történtek Európában, is folyamatos, egyre nagyobb összegű pénzmosási botrányokra derült ö, fény, és biztos, hogy nem mindegyikre. Tehát nagyon keményen kell dolgoznunk azon, hogy rendszerünk ellenállóbb legyen a csalással szemben, és valóban a polgárok érdekeit szolgálja. Kétszer is megújítottuk a pénzmosás elleni irányelvet, és ezt önökkel együtt tettük, és ideiglenesen egy új irányelvet is elfogadtunk, a pénzügyi információkról szóló adatközlés tekintetében. Most az utolsó körében vagyunk a bankhatóság, bankfelügyelet felállásáról szóló tárgyalásoknak. Ez egy nagyon erős pénzügyi felügyeletet fog garantálni, a szigorú szabályok végrehajtását végre. A delegált szabályok tekintetében, amelyeket február 13-án fogadott el a bizottság, és amelyben összeállítottuk azon országok listáját, amelyek finanszírozzák a terrorizmust, Ezáltal jobban lehetne védeni az Európai Uniót a terrorizmus finanszírozási technikáival szemben, de sajnos ezt a szövegünket nem tudtuk hat, ö, elfogadtatni, mert a tanács számos ö, ö, okból március 7-én visszautasította a javaslatunkat. Nagyon sajnálatosnak tartja a bizottság, hogy a tanács ezt nem politikai szinten tárgyalta meg, hanem csak szakértői szinten, mintha nem vették volna kellőképpen komolyan a kérdést. A pénzügyi, pénzügyminiszterek tanács elé sem került oda a szöveg. Pedig a tanács is állítólag meg szeretné erősíteni a harmadik országokkal szembeni ö, jogi ö, védőhálót, és egy task force-ot akar létrehozni. Mi a bizottságnál a Financial Action Task Force-ot már most is működtetjük, és aktív tagjai vannak ennek a Task Force-nak. Ugyanakkor meg van kötve a kezünk az EU teljes pénzügyi rendszerének védelme tekintetében, a pénzmosásról szóló szabályok ugyanis nem teljes körűek, és a szabályok közül sokat nem is alkalmaznak sajnos a gyakorlatban. A Panama botrány kapcsán is láttuk, hogy nem elég papírra vetni dolgokat, hanem nagyobb átláthatóságra van szükség a tulajdonviszonyok tekintetében, és ez már túlmutat a Financial Action Task Force feladatain nem akarjuk a múlt hibáit újra elkövetni, illetve nem akarjuk párhuzamosan végezni a munkánkat. A jelenlegi pénzmosás elleni szabályok is felhatalmaznák a bizottságot arra, hogy saját értékelést írasson, és autonóm listákat hozzon létre. A bizottság ezt a listát nagyon megbízható metodika alapján szakértő csoportok bevonásával írta meg, a tagállamok kollégákkal is egyeztettünk a metodikáról, követtük az irányelben lefektetett metodikát. A bizottság harmadik országokkal is felvette a kapcsolatot, eh, amint a biztosok eh, kollégiuma elfogadta eh, február 23-án az erre vonatkozó tervezetet. A bizottság továbbra is fenntartja véleményét, továbbra is kapcsolatban akarunk lenni az érintett harmadik országokkal, és úgy gondoljuk, hogy a mi általunk felállított lista megbízható, és az alapját képezi a további harcnak. Nem a listázás öröme miatt helyeztünk országokat erre a listára, hanem azért, mert bizonyíthatóan ezek az országok nem átlátható gyakorlatokat követnek, enyhén szólva, és a tanácsnak is politikai szintre kellene emelni az erről való tárgyalást, mert jog következményei vannak a dolognak a tagállamokra nézvést, amit ők persze nem nagyon akarnak egyelőre elvállalni, felvállalni. A polgárok védelme a pénzmosással szemben pedig tagállami kötelesség. Úgyhogy továbbra is az a véleményem, és hogy ezt a szöveget még az én mandátum alatt, vagyis idén tető alá kell hozni, és számítok a parlament hathatós támogatására ebben. Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony. Most pedig hallgassuk meg a frakciók hozzászólásait a néppárt nevében. Ferber úr, a szó két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt tanács. Azt hiszem, minnyáján egyetértünk abban, hogy a pénzmosás elleni harcban egy fekete listára van szükség, amely hiteles és a harmadik államokat eh, jobb útra kényszeríti. A fekete lista korábban kétséges eredményekkel járt, és ezért az Európai Parlament már delegált jogi aktusokat is visszautasított. Sajnálom már már a bizottságot, hiszen mi mondtuk azt, hogy nem elegendő a Financial Task Force listáját lekopírozni, hanem saját elemzést kell készíteni. Ezt követeltük mi. A lista persze nem tökéletes, felmerülhet a kérdés, hogy egy olyan ország, mint Oroszország miért nem szerepel a listán, és persze a tanács egy-két eljárás jogi szempontot is felvetett, hogy hogy kerül valaki a listára, hogy kerül le róla, amelyről tárgyalhatunk. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a tanács nem formai okból utasítja el a listát, hanem egy sor tárgyi idegen megfontolás is szerepet játszott. Gyakran hallottuk azt az érvet az elmúlt hetekben, hogy ezt vagy azt a harmadik államot nem szabad a listára fel, felvenni, mert ezek fontos szövetségeseink. Nos, hogyha így kezdünk érvelni a lista elveszté hitelét, hiszen ez világosá teszi, hogy elegendő, hogy a harmadik állam csak lobbizzon a tagállamoknál, és kikerül a listáról, és hogyha ez elterjed, akkor a listából papírtigris tigris lesz. pedig az a célunk, hogy az európai pénzügyi ágazatot terrorizmus finanszírozásra, pénzmosásra vagy a szervezet bűnözés céljaira ne használják ki nem, nem illik össze, hogy az EBA-t új um, pénzmosás elleni hatáskörrel látjuk el, másrészt pedig lehetővé tesszük, hogy ezeket a bankokkal visszaéljenek, mert a listán nem tudunk, listában nem tudunk megegyezni. Kérem a bizottságot, hogy készítse el az új listát, és kérem a tanácsot, hogy fogadja el ezt. Nagyon szépen köszönöm, Gomes asszony a Szociális Demokrátaknak nevében. Biztos asszony, A listán azon harmadik államok szerepelnek, akik az adócsalás ellen eh, nem lépnek fel kellőképpen, vagy a terrorista finanszírozást eh, lehetővé teszik. Ahogyan már az ötödik AML irányelv is kimondta, ezen államok gyakorlata ellen fel kell lépni. A pénzügyi bűnözést fel kell számolni. Az adóparadicsomok eh, ellen fel kell lépni. A bizottság lépett, a parlament megtette a munkáját, elvégezte a munkáját, és a tanács nem teszi meg, amit meg kell tenni. Azt mondják, hogy a terrorizmus ellen fel kell lépnünk, az átláthatóságot meg kell te- teremtenünk, de ugyanakkor a tanácsban ülő ö, miniszterek nem teszik meg a lépést. Otthon pedig Brüsszelre mutatgatnak, mondván, hogy Brüsszel oldja meg ezt a kérdést, de nem oldja meg. Hát ez a populizmus maga, és a populizmus malmára hajtja a vizet. A tagállamok, ezt a szót használom most, perverze érdekeket követnek, vagy azért, mert a mindenkori rezsimet akarják támogatni, vagy azért, mert az átláthatatlan zavaros vizekben akarnak halászni. Köszönöm ennek, biztos asszony! az önök támogatását támogatjuk mi is önöket. Köszönöm szépen, most pedig az ECR nevében Paket úr. Európa komt weer met een nieuw lijst. Köszönöm szépen. Ha Európa összeállít végre egy tax haven listát, akkor ezt a tanácsnak el kéne fogadni, a parlamentnek is van saját listája, amelyen Belgium is szerepelt, bár a parlament metodikája biztos nem annyira kifogástalan, mint a bizottságé, ahol Belgium nem minősült ilyen országnak. Egy biztos az európai bankok tranzakcióit jobban kell felügyelni. A pénzügyi rendszerekkel elkövetett csalások elleni harc évek óta zajlik, és folytatnunk kell. Torvalds Köszönöm szépen, valóban nagyon érdekes dologról van szó. Miért izgalmas mindez? Azért, mert már jó ideje beszélünk erről a témáról, kolléganőm, azt hiszem már tanúsíthatja ezt. Hat éve foglalkozunk ezzel a témával listák születtek, fekete listák, sok fekete lista született, és nem született soha ezeket harmonizálni. És akkor, amikor most megint erről a témáról van szó, ugye felmerül az a kérdés, hogy egyes országok miért szerepelnek rajta, mások miért nem. Egyre meglepettebb vagyunk, vagyok. Nagyon nagy számú pénzügyi skandalumnak, botránnak voltunk már tanulni, és mindig ugyanaz a modell szerint működtek ezek. A mechanizmusok nem változtak. Ugye gondoljunk Oroszországra illetve jelzem itt azt, hogy azok, akik a listát elkészítettek, nem ismerik kellően Oroszországot. Én hat évet foglalkoztam a témával, és megdöbbent az, hogy ezt a gondot nem vesszük komolyabban szervezett bűnözésről van szó, szervezett lopásról, amelyet Oroszország végez, és mindig is ugye kifosztásról van szó az állam részéről. Ez egy olyan vezérfonal, amely megjelenik minden pénzügyi botrányban. Oroszország már pedig nem szerepel ezen fekete listán. Mit jelent ez? Azt, hogy nem is gondolták ezt végig komolyan? A pénz mindig mozog, és kellő forrásból kellő célba jut miért nem figyelünk jobban oda, hogy mi történik Oroszországban. Ha így járunk el, akkor a lakosság nem fog bennünk bízni, korrektül kell felépnünk, és a megjelenésünk a nemzetközi porondon a megfelelő kell, hogy legyen. Az európai polgároknak meg kell bíznünk bennünk, akkor, amikor valóban felépünk a pénzmosás ellen. Ellenezzük a pénzügyi paradicsomokat. Elnök, most a zöldek nevében Gigoldő úr szó. Elnök úr, ami itt az utóbbi napokban történt, ez batrányos. A tanács felé ki kell, hogy mondjuk. Egy közös metodikát megszavaztunk, a bizottság is elmondta ezt. Hónapokon át egyeztettünk erről. Nem volt hónapokon át semmi kritika a tanács részéről. Amikor azonban a lista, a metodika alapján kialakított lista kiderült, akkor masszív politikai ellenállásba ütköztünk, hogy Panamát, az USA-t, Szaudarábiát felvegyük a listára. És akkor hirtelen a metodikával lett a baj, amivel korábban nem volt, vagyis egyértelmű, hogy visszafele működik a logika, a a bizottság és a parlament elvek alapján listát állít össze, a tanács pedig elvtelenül a metodikát támadja az utolsó pillanatban, miközben korábban nem volt baja vele. A bizottság képviselője elmondta, hogy sok ország esetében még nem zárult le a vizsgálat. Oroszország, Azerbajdzsán, az Egyesült Arab Emírségek biztos, hogy súlyos problémákat vetnek föl. És itt tovább kell menni, nem leállni, nem kisebb listára van szükség, hanem sajnos egy igényes listára van szükség, ami viszont, viszont nagy lesz. És minden elvégzett vizsgálat eredményeit nyilvánosságra kell hozni, hogy a polgárok is tájékozódhassanak róluk. Köszönöm szépen, most pedig a Goa nevében Kersi úr a szó. Köszönöm szépen. A lobbisták meglobbizták a tanácsot, és kártékony ez az emberek számára. A nemzetközi pénzmosási botrányokra nem nincsen tekintettel a jogszabálytervezet, nem tökéletes, de ennek ellenére üdvözöljük a növekvő autonómiát a folyamatban. Ám a tanács még ezt a megállapodást is ellenzi, és egy független eljárást ellenez. Szaudi-Arábia és USA kapcsolatában látjuk, hogy a lobbisták milyen kártékonyan tudják befolyásolni a politikát. Sürgősen szükség van egy pénzmosás elleni fekete listára, szükségünk van arra, hogy megakadályozzuk a cégek lobbistáit abban, hogy negatívan befolyásolják a politikai döntéshozókat, és átláthatóvá kell tenni ezt a folyamatot. Köszönöm szépen, most az IFDD nevében Köbbörn úr a szó, egy, minut, egy perc, három, 30 más. Uh, e Köszönöm szépen. Ugye már itt a pénzmosást is akarják befolyásolni. És itt egy plusz pennit akarnak keresni, de hát voltak éppen Az okos emberek mindig megtalálják az adóelkerülés módját, csökkenteni kell ezt, például ezt tettük az Egyesült Kéresekben, és jobb, mint keresztre feszíteni valakit, mm, főleg az olyan embereket, akik keményen dolgoznak és munkahelyeket teremtenek. Az ilyen értelmetlen pénzmosás elleni bürokráciával elfolytjuk az üzleti tevékenységet. Az üzletembereknek munkahelyeket kell teremteni, az Egyesült Királyságban kevésbé hisztérikusak ebben a kérdésben, és nálunk 4% a adócsalás Franciaországban, Olaszországban pedig eh, két számjegyű. Azáltal, hogy csökkentjük a bürokráciát, hasznosabban, hasznosabb szolgálatot adunk az európai állampolgároknak. Ez egy tipikus európai szocialista vízfejből származó döntés, amelyel el akarják tiporni és meg akarják folytani a keményen dolgozó kis embereket. Az EU mindenkit egy szuperállamba akar összpontosítani, ugyanakkor pedig a bankárok maguk immunitással, büntetlenséggel rendelkeznek még a Brexit után is. Ez égbe kiáltó, ez eh, képmutató. Ugyanazt a szabályt kell mindenkire alkalmazni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Most az ENF nevében Borkéci úr a szó. Egyben. Stiamo assistendo a uno spettacolo. Hát tényleg ez egy különös színjáték, aminek tanúi vagyunk. A tagállamok itten um, itt a piros, hol a piros játszmát játszanak, hogyan lehet kicsalni egyes országokat a fekete listáról, átláthatatlan, hogy az európai intézmények és a tanács milyen szerepet játszik, de semmiképpen sem büszkeségre okot adó szerepez. Az Európai Parlament szakbizottságai már meghúzták a vészcsengőt, vagy a Genfi um, kábítószer ügyi ENSZ bizottság is felhívta a figyelmet arra, hogy az európai bankok segítségével mondsák tisztára a kábítószer kereskedelmből származó pénzt. Aztán itt vannak ezek az offshore bankok. Határozott intézkedésekre van szüksége, meg kell, le kell vágni a polip karjait, ezt az átláthatatlan pókhálót szét kell szakítani és átláthatóvá kell tenni. A bizottság tisztelt képviselőjének azt szeretném mondani, hogy az ötödik irányelv kötelezővé teszi, hogy a cégek tulajdonosai, tulajdonosi struktúráját átláthatóvá kell tenni, fordíthatatlan, ami történik, ketten beszélnek egyszer. Köszönöm szépen, félbeszakítja az elnök, és most pedig Köszönöm szépen. Lezártuk a frakciók hozzászólásait. Kérem szépen, hogy mindenki tartsa be az időkeretét. Már így is némileg késésben vagyunk. Most folytassuk Rozeti úrral másfél percben. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Jurova biztosnak azt az elkötelezettséget, amivel meg akarja teremteni a korrupt országok listáját, ahol a pénzmosás virágzik. Az új bizottsági metodológia ö, fenntartása, végrehajtása, alkalmazása nagyszerű tett volt. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy frakcióm is nagyon szomorú, hogy a tanács utolsó pillanatban elutasította a bizottsági javaslatot, mert ez a fekete lista a bűnösök, a nem együttműködő jogrendszerek nevesítése nagyon fontos lépés a terrorizmus, elleni, terrorizmus finanszírozás elleni harcban. Enélkül nem lehet elindulni. Ugyanakkor miközben üdvözlöm az új metodikát, Kérem a bizottságot, hogy vegye figyelembe a mi szakbizottságunk, a taxudnak a, a következtetéseit is, főleg Oroszország vonatkozásában, mert mi követtük ebben a jogalkotási időszakban ö, ezeket, és azt látjuk, hogy szinte minden pénzmosás valahol Oroszországba vezet. Ezért is ösztönzöm, biztos asszony, hogy tartson ki, folytassa a munkát, de legyen rugalmas is, és tegyél le az asztalra egy új delegált aktust. Most Köszönöm szépen, akár a a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, a parlamenti ciklusunk során számtalanszor fejeztük ki aggodalmunkat, hogy milyen lassú folyamat alakult ki a e tekintetben a bizottság eljárásában. A tőke tisztára mosása témája, a terrorizmus elleni harc nem alábecsülendő most már ugye az ötödik irányelben van dolgunk a pénzmosás tekintetében, ugye ez most már jóváhagyásra került, a hatását is láthatjuk a különböző európai országokban, és láthatjuk a bűnügyi fellépés tekintetében, a bűnöldözés keretében is ennek a hatását. Tehát értelmet kell, hogy adjunk a jogalkotási munkáknak, és az Európai Parlament ebben a folyamatban, társjogalkotó, a szocialista párt mindig is nagyon messze menően támogatta az ebbeli törekvéseket, és azt látjuk, hogy most ellen kell állnunk azon nyomásnak, amelyet a tanács gyakorol a bizottságra és ránk. Éppen ezért nem szabad, hogy tovább folytatódnak az elfogadhatatlan gyakorlatok. A bizottságtól azt kérjük, hogy mindent tegyen meg a, a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni tevékenység ellen. 15 éve az Európai Parlament ugye kitett a különböző terrorista támadásáknak áldozati szerepben. Ez a legszörnyebb folyamat, amely végbe ment elnök. Köszönöm szépen. Most pedig a szót megadom Szegentén asszonynak egy perc. Köszönöm, elnök úr. Gyakran az a helyzet, hogy a tanács képviselője föl se teszi a fejhallgatóját. Ön vagy tud akkor minden európai nyelven, vagy pedig nem érdekli önt a téma. Én voltam ennek a korábbi jelentéstevője, a korábbi dossziének, amit erről a parlament megfogalmazott, és a tanács akkor azt mondta, hogy a parlament lassú, nem tettük meg, amit meg kellett volna és amint a parlament megtette, amit kell, és a bizottság is, most hirtelen túl gyorsak lettünk önök számára, ön pedig azzal jön ide, hogy mi állítólag nem értjük az eljárást. Hát akkor fejtse ki nekünk, hogy mi a probléma az e- eljárással, vagy pedig mondja meg őszintén, hogy Szaúd-Arábiát nem merik a listára fölvenni